tudtam mindig is, hogy ön egy rendkívül konstruktív kolléga. Az illetékes belga hatóságok közölték Mark Demesmarker megválasztását 2013 február Az illetékes belga hatóságok 2013. február 1 megválasztását közölték, aki Frida Brépols helyébe lép. Üdvözlöm körünkben az új kollégát, és emlékeztetnék arra, hogy Marker úr teljes joggal vesz részt a parlament ülésein, feltéve, hogy előzetes írásban egy nyilatkozatot tett, hogy nincs olyan tisztsége, amely az Európai Parlamenti Képviselői Tisztséggel összeegyeztethetetlen lenne. Az illetékes lengyel hatóságok kérelmet nyújtottak be Jacek Kurszki mentalmi jogának megszüntetését illetően, az eljárási szabályzat hatodik cikke második albekezdése értelmében ezt a jogi szakbizottságnak továbbítottuk ezt a kérelmet. A jogi szakbizottság január